Gárdéni jegyzőkönyv, a Kiotói jegyzőkönyv dohai módosításának megkötése. Nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Értem, egy pillanat. Nincsen szükség arra, hogy megemelje a hangját, jól láttam, hogy jelez. Elfogadtuk a Gardeni szöveget, tessék parancsoljon képviselőtársam. Nem vagyok nagyot halló, és kérem, hogy tartsák tiszteletbe az elnökség munkáját. Pontosan hallottam, hogy jelentkezett, nem kell üvöltözni az ülésteremben. Ez a jó neveltség kérdése. Még egyszer mondom, egész egyszerűen a jól neveltség kérdéséről van itt szó. parancsoljon képviselőtársam. Thank you, Mr. Co-President. Köszönöm szépen, elnök úr. Második alkalommal eh, hagyott figyelmen kívül, amikor udvariasan, megfelelő módon eh, jeleztem, hogy ügyrendi kérdést szeretnék feltenni. Szeretném felhívni a figyelmet az eljárási szabályzat hatodik eh, fejezetére. Eh, a, az egy per egyes szabály alapján az ülés felfüggesztéséről van szó. Ma reggel már felvetettem ezt a pontot, ön nem válaszolt és elment. Hogyha 40-en felállnak most ebben a teremben, akkor jogunk van szavazni arról, hogy felfüggesztjük-e a mai ülést a TTIP vita tisztességtelen elhalasztása miatt. Tehát azt kérdezem, azt kérem, hogy ennek a teremnek 40 tagja álljon fel, és akkor az 1.1-es szabály alapján kérhetjük ezt. Hogyha ezt a lehetőséget meg akarják ragadni, kérem álljanak fel 40-en. allora questa mattina la sua richiesta... Ma reggel az ön kérését akkor nyújtották be, amikor már felfüggesztettük az ülést. Azonban a 191-es házszabály cikk alapján, hogyha 40 képviselő azt kéri, hogy függesszük fel az ülést, akkor ezt a kérést szavazásra kell bocsoltanom, népszerinti szavazás arról, hogy fel akarja valaki függ, igennel szavazanak, hogyha fel akarják függeszteni az ülést, szavazanak nemmel, hogyha folytatni akarják az ülést, az ülést, a szavazást megnyitom. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. La proposta è stata respinta. Elutasítottuk ezt a kedvezményezést, most pedig haladjunk tovább a szavazásban. Igen, ügyrendi kérdés, tessék. A 152-es házszabály és a 190-es házszabály cikk alapján az vita elhalasztásáról szóló érvelést akkor kell elmondani, amikor felfüggesztik az ülést. Nem történt ez meg, ezért kérem tehát, hogy Schulz házelnöknek tájékoztassák. Elmondhatom angolul is, úgy tűnik, hogy nincsen tolmácsolás. Ha, ha, ha. Egy szóval. Remélem, hogy most már működik a tolmácsolás. A házszabály alapján arra van szükség, hogy egy magyarázatot is adjanak, hogy miért halasztjuk el az ülést, és kérem, hogy adjanak tájékoztatás arról, hogy mikor halasztottuk el a TTIP-ről a vitát, visszakerült az INTA szakbizottság elé a kérdés, és kérdezem, hogy sikerül-e júliusra fixálni a következő szavazás időpontját. Valóban a szavazás elhalasztásáról nincsen vitam, hanem csupán arról volt szó, hogy a TTIP-ről szóló vitát halasztjuk el, éppen ezért tehát haladunk tovább a szavazással, Giovanni Lavia jelentése az EU-Izland közönti megállapodás, Izlandnak a Kyoto jegyzőkönyv második kötelezettség vállalási időszakában való részvételéről képviselőtársam tessék parancsoljon. Nem fogom sok idejüket elrabolni, ne aggódjanak. Ez egy humanitárius aggodalom, miatt most felszólalok. Ö ma délelőtt egy nagyon fontos vitára került volna sor. Aggódom, hogy Schulz úr nincs jól, nyugtassanak meg az egészségét illetően, mert nem láttam ma délelőtt itt a teremben. mi sembra una questione che riguardi l'ordine del giorno. Nem hiszem, hogy ez ügyrendi kérdés volt, éppen ezért a Lavia jelentésről név szerint szavazunk, és meg is nyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Tovább lépünk. Birgit Zippel Horvátország csatlakozása az Európai Unió támogató tagállamai közötti, stb. név szerinti szavazás. Megnyitom a vitát. Lezárom a szavazást, persze a szavazást, elfogadtuk a szöveget. Huizmanova jelentés, Horvátország csatlakozás az Európai Közösségét tisztviselőit és az Európai Tagállamának, stb. név szerinti szavazás, melyet megnyitok. La votazione è Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Tovább lépünk. Landsbergis kollega jelentésére az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzetem. Egyes bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellettem. Ki è contro? Ellenem. Tartózkodott -e valaki. Elfogadtuk. Második rész, ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Hát jól van, ellenőrizzük le a második részt, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eredeti teszt, szöveg, két, kettes bekezdés, két részben, első rész név szerint. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Második rész, ki támogatja? Ki van ellenem? Kitartózkodott. Elfogadtuk. Hármas bekezdés, eredeti szöveg, két részben az első rész név szerint megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik bekezdés, második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosító, három részben, első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Második rész kitámogatja kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös bekezdés eredeti szöveg négy részben első rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellettem. Ellenem tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es bekezdés, eredeti szöveg, négy részben. Van itt egy szóbeli módosító. Mes Meszerics kollega, tessék. Köszönöm, elnök úr. A bekezdés megújítja az analitikus és monitoring képességeket az orosz propaganda keretében, amely különösen az orosz nyelvű propagandát illeti annak érdekében, hogy a különböző angol nyelven szándékosan elfogult megfogalmazásokat terjeszten konkrét pro- projektekre vonatkozóan az Európai Unión belül és azon kívül. Itt van a rész, külön hangsúlyjal az újságírói etikára és jó gyakorlatokba. Nem szabad ellenpropagandát, hanem ellenezni kell az orosz propagandát. Köszönöm, mint orale. E, támogatja valaki ez, ezt a szóbeli módosítót, illetve ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Bene, sono più di 40. Többen vannak, mint 40-en. D'accordo. Onorevole. Képviselőtársam. Knowing that Le Front tudván, hogy a Le Front National önmagában 49 millió eurót kapott az orosz bankoktól, szerintem ez egyértelmű érdekösszeütközés, és nem lenne szabad, hogy részt vegyenek a szavazásban.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 Úgy gondolom, hogy visszaél a mentességével ebben az intézményben. A kollégái elleni rágalmazásra használja ezt fel. Ez botrányos, uram. Pontosan tudja ön is, hogy a Front National egy orosz banktól kölcsönt vett fel. Ezt sohasem rejtettük véka alá, de ön ellentétben minket nem lehet megvásárolni. Lehet, hogy ön azért támad, mert önnek van félnivalója. Akkor menjünk tovább, szavazzunk. 12-es bekezdés eredeti szöveg módosító nélkül, szóbeli módosító nélkül. Négy részben szavazunk, első rész. Név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyedik rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es bekezdés után 12-es módosító kitámogatja ezt. Ki ez, a kész ellenzi? Ki tartózkodott? Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös bekezdés, eredeti szöveg két részben. Első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os bekezdés eredeti szöveg két részben első rész kitámogatja. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. A 19-es bekezdés után új szöveg van egy szóbeli módosítás, hatalasszony. Elnök úr, azt javaslom, hogy egy rövid bekezdést vegyünk be a szövegbe a 19-es után a következő szöveggel. Hangsúlyozza ebből a szempontból, hogy a nemrégiben elfogadott ö, szabályozás, törvény a külföldi szervezetekről, ö, amely ö, szerint ezek fenyegetést jelentenek Oroszország védelmi képességeire, egy további ö, leszámolással ér fel a civil szervezetek esetében. Több mint 40 vannak, akik ellenzik ezt a szóbeli módosítót. Passiamo al prossimo emendamento orale sempre dell'onorevole tehát a szóbeli módosító nélkül név szerint szavazunk a módosítóról. Devi illustrarlo? Sì, sì. Onorevole Lautala, eh, c'è un secondo appello. Azt kér, egy másik szóbeli módosítója is van? Elnök úr, még aggasztóbb, hogyha szélső jobboldali kollégák ezt is elleneznék, javaslom ugyanis, hogy a 21-es bekezdésben eszközöljünk módosításokat. Az Európai Parlament felszólítja a bizottságot, hogy indítsa útjára a jogalkotást és biztosítsa a politikai finanszírozás teljes átláthatóságát és az Európai Unió politikai pártjai finanszírozásának átláthatóságát, az Európa Tanács ajánlásának szellemében, amely az EU-n kívüli gazdasági szereplők pártok finanszírozására vonatkozik. Tehát az átláthatóságra vonatkozik ez a javaslat. Van-e, aki ellenzi ezt a módosítót? Nincsen 40 képviselő, ki ezt ellenzi, és Golnics képviselő kért szót. Tessék, parancsoljon. Je, je, je voulais simplement de... Én csak azt akartam kérdezni Hatal asszonytól, hogy az ő módosítója a katari, szaudi, közelkeleti, amerikai bankok finanszírozására is vonatkozik-e, mert akkor nagyon szívesen csatlakozunk. Elnök úr, garantálhatom, hogy ez teljes átláthatóságot jelent minden külföldi eh, bank, minden politikai párt irányába. Hát akkor szavazzunk. A szóbeli módostóról név szerint megnyitom a szavazást. votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Dopo, dopo il, dopo il considerando. A D preambulum bekezdés után kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott. Elfogadtuk. H Preambulum bekezdés két részben első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. M. Preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. O. Preambulum bekezdés két részben első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Votazione è chiusa. Il testo è approvato. Lezárom a szavazást, a szöveget elfogadtuk, most pedig az egész uh, állásfoglalás indítványról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Passiamo Menjünk tovább. A Zaudargas jelentésre az Európai Energiabiztonsági Stratégia egyes bekezdés után ötös módosító mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. Hetes bekezdés, eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk. 11. bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene tuszkodott-e valaki? Elfogadtuk. 21. bekezdés két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24. bekezdés eredeti szöveg négy, négy részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem tartózkodott-e valaki. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt le. A második részről megnyitom a szavazást. Vote Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harmadik rész, mellettem ellene, tartózkodás elutasítva. Negyedik rész mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki elutasítva. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a negyedik részről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, hogy jobban emeljék fel a kezüket, hogy jobban lássak. 25. bekezdés, két részben első rész mellette, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk második rész mellette, ellene. Tartózkodott-e valaki? Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Volt egy Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 9 szavazat különbséggel. 32-es eredeti szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kis különbséggel. Hiába hegyezem a szememet, akkor se látom. Harmadik, 33. bekezdés eredeti szöveg. Mellette, ellene tartózkodott-e valaki elutasítva. 34-es, nem a 33-asról név szerinti szavazást, illetve ellenőrző szavazást nyitok meg most. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Mint hogy nagyon kicsik a szavazatkülönbségek, ezért kérem, hogy mindenki határozottan emelje fel a kezét, különben mindig ellenőrző szavazást kell tartani. 38-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodott-e valaki elutasítva, a második rész mellettem. Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök, elfogadtuk, elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Azt hiszem, hogy elutasítva, de nézzük ezt meg. Check. Voto chiuso. lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as <clears throat> bekezdés után hatos módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es bekezdés után egyes módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es bekezdés, két részben első rész mellettem, ellene tartózkodott-e valaki, elfogadtuk második rész mellettem, ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 41-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellettem. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 43-as bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 44-es bekezdés, eredeti szöveg két részben. Úgy tűnt, hogy egyértelmű, de hát akkor a 43-asról ellenőrző szavazást tartunk, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es bekezdés, két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de hát azért ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es után név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös, két részben első rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46 eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 49 eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Második rész kitámogatja. Ki van ellene? elfogadtuk. 55-ös mellettem, ellene, elutasítva. 58 mellettem, ellene, tartózkodott-e valaki, elutasítva. Csináljunk egy csekket, sok képviselő társam nem emelni fel a kezét, és ilyen módon hiába ülök magasabban, nem tudom megállapítani, hogyha kis különbség van, hogy elfogadtuk-e vagy sem. Ezért tehát megnyitom, sőt már le is zárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. 60-as, eredeti szöveg két részben, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 61. Nem, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 61-es eredeti szöveg név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68 eredeti szöveg mellette. Ellenem. Kitartózkodott. Elfogadtuk. 71 eredeti szöveg mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 73 eredeti szöveg két részben első rész mellettem. Ellenem tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Második rész, mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 74-es eredeti szöveg mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 77-es két részben, első rész mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 78-os bekezdés eredeti szöveg név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a név szerinti szavazást. Elfogadtuk. 79, két részben első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 80-as bekezdés eredeti szöveg mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as, két részben első rész mellettem. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84 eredeti szöveg mellette. Ki contro, ki si astiene. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es, két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás. Check. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 90-es eredeti szöveg mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 92-es eredeti szöveg mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 94-es eredeti szöveg mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 103-as eredeti szöny mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 110 eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 111-es bekezdés után Hármas módosító név szerinti szavazás, és ezt meg is nyitom. Voto chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító mellettem. Ellene. Tartózkodott-e valaki elutasítva? 116-os bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadok második rész mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118 eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ezt le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119 eredeti szöveg mellettem. Ellene. Si astiene. Approvato. Paragrafo 120. Elfogadtuk 124 név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös eredeti szöveg mellettem. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 105, 127 mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 129 mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 130-as mellettem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es eredeti szöveg név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 132-es eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk 133-as mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 139-es után eredeti szöveg mellettem, ellene tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 141-es eredeti szöveg két részben első rész mellettem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk második rész mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 104, 143-as eredeti szöveg mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 145-ös bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 151-es eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 152-es eredeti szöveg mellette, ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. 155-ös bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk 156-os, eredeti szöveg, ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. B. Preambulum bekezdés két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. I preambulum bekezdés, két részben első rész, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk második rész, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. K, eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. R módosító, negyedik módosító mellettem, Ellene. tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Vote aperto. Il voto è... Lezárom a szavazást elutasítva. T. Preambulum bekezdés mellette. Ellene. Kitartóskodott. Elutasítva. U. Nem, nem, a tét még leellenőrizzük. Vote chiuso? Provate, avete ragione. Considerando il testo... Elfogadtuk. U két részben első rész mellette, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Y mellette. Ellene. Kitartózkodott, elfogadtuk. Z preambulum bekezdés név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. il voto è chiuso il testo è approvato elfogadtuk a szöveget AB preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette. ellenem kitartózkodott elfogadtuk AC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk AD eredeti szöveg mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk Jó, akkor egy picit lassabban szavaztatok. Considerando e il testo originale. A E két részben eredeti szöveg, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. A J eredeti szöveg kitámogatja. Ki van ellenem? kitartózkodott. Elfogadtuk. A K preambulum bekezdés eredeti szöveg kitámogatja. Ki az, aki ellene van? Ki az, aki tartózkodott? Ezt elfogadtuk. A Q preambulum bekezdés Golnis képviselő, tessék. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, az ügyrendi kérdésem az ügyrendi szabályzat 75. cikkére alapul. A szakbizottságba vissza lehet küldeni egy szöveget, amikor több mint 50 módosítót nyújtanak be, illetve részenkénti szavazásból nagyon sok van. Az elnök nem élt ezzel a lehetőséggel ma. Sokunkban felvetődik, hogy hogy a lang szavazás elhalasztása inkább talán politikai érvek mentén történt, és nem is technikai szabályok alapján. Kérem, gondolkozzanak el ezen. Túl késő felvetni ezt a problémát. De hát ez mindenképpen az elnök jogkörébe tartozik, a saját diszkrecionális jogköre területén, akkor az új szövegről szavazunk mellettem ellenem tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Honorable Mayer. Mayer képviselő. Hol Mayer asszony? Kollégn. Szerettem volna felvilágosítani a kollégát, hogyha figyelmesen követte volna a szavazást, akkor csak nagyon kevés módosító volt. Kivál, kizárólag az eredeti szövegről szavaztunk, nem volt módosító. Talán jobb lenne, hogyha végigolvasná a szavazó listáját. Passiamo. Tovább megyünk. Az OLAF felügyelő bizottságának 2014-es éves jelentése a három frakció által benyújtott állásfoglalásról szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Passiamo. Tovább megyünk a magyarországi helyzet. Állásfoglalásra indul, in, irányuló indítványok négy frakciója, hármas bekezdés eredeti szöveg. Első rész mellettem. Ki contro? ellenem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Kérem a baloldalt is, hogy emelje fel rendesen a kezét, ha fel akarja emelni, mert egész egyszerűen nem látom, nem tudom így rátekintve megítélni. Második rész mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellettem, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kilences bekezdés eredeti szöveg mellette. Ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Tízes bekezdés nem, a kilences bekezdésről szavazunk, ellenőrző szavazás, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes bekezdés, eredeti szöveg, ki támogatja? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Tizenegyes, eredeti szöveg, három részben, első rész mellette ellenem, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, a második részről ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész mellettem ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es bekezdés eredeti szöveg mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. F preambulum bekezdés eredeti szöveg, a 12-es bekezdésről, az eredeti szövegről ellenőrző szavazást nyitok meg. Il voto è... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. F preambulum bekezdés két részben, első rész mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, ezt visszautasítottuk, éppen ezért készfeltartásra szavazunk mellette, ellene Kérem, hogy emeljék fel jobban a kezüket, mert különben ellenőrző szavazás lesz. Nem ellenőrző szavazásra van szükség, mert nem láttam. Nem tudom megítélni. La votazione aperta. Stiamo facendo il check. La votazione aperta. Ellenőrző szavazást tartunk, ezt most megnyitom. A szavazást biztosíthatom önöket egyébként, hogy a hallásom tökéletes. A szavazást lezárom elfogadtuk a szöveget. Passiamo alla relazione 2014 sui progressi compiuti della Turchia. Törökország 2014-es eredményjelentés a hármas bekezdés után 31-es módosító kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 9-es bekezdés 24 módosító név szerinti szavazás, ezt megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös bekezdés után 28-as módosító kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodik el, elutasítva 37-es módosító mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23-as bekezdés, 16-os módosító név szerinti szavazás, ezt meg is nyitom. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as módosító mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as bekezdés után 9-es módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 17-es módosító kitámogatja ki ellenzi? elutasítva? Négyes módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító. Okafogyottá vált. 33-as bekezdés, 34-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító, nem, az okafogyottá vált. 39-es bekezdés, 34-es bekezdés, 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizik ezt le. Voltak jó Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító kitámogatja. Ki van ellenem? Kitartózkodott. Elfogadtuk. 35-ös bekezdés. Nem, akkor az ötös módosítóról ellenőrző szavazást tartunk. Voltak jó szó. Lezárom, elfogadtuk a szavazást. mégiscsak jól láttam, jól láttam, jól ül a szemüveg az orromon, jól látok velem. 35-ös módosító. Név szerinti szavazás? Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os bekezdés 19-es módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 20-as módosító kitámogatja. Ki van ellenem? Elutasítva. 36-os mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as bekezdés, eredeti szöveg három részben, első rész, bocsánat, két részben, első rész mellettem, Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette Ellenet tartózkodás elfogadtuk. 39-es, 20-as módos, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es bekezdés eredeti szöveg. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész kitámogatja. Kiszavaz nemmel. Ki tartózkodott. Elfogadtuk. 44-es bekezdés után hetes módosító mellette. Ellene Tartózkodott-e valaki? Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a következőről, megnyitom a szavazást a 23-as módosítóról. Ezt a szavazást, melyet az előbb megnyitottam, most lezárom. A szöveget pedig elfogadtuk. 46-os módosító után a 27-es, 27-es módosító, megnyitom az név szerinti szavazást a 27-esről. Ugye láthatóvá válik az ülésteremben a fáradtság, ezért jó is, hogy ez név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást elutasítottuk a szöveget. Kettes módosító név szerinti szavazás is, meg is nyitom a szavazást. Voto júza. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es módosító mellettem, ellenem, kitartózkodott. Ez eh, a non alzate le mani è difficile. Kérem, ha nem emelik fel a kezüket, nem látom. Most akkor ellenőrző szavazást tartunk a 12-esről. Meg is nyitom a szavazást. Itt volt a kiúszó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. 13-as módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. B bekezdés. Van egy szóbeli módosító, Szommer asszony. Onorevole Sommer, c'è un emendamento orale. Sommer asszony, ugye van itt egy szóbeli módosító. It's mine too. You have to No. Doesn't it function? No. Ah, no, funciona, funziona. No, It's okay. no. Működik a dolog. Jetzt geht es. Igen, tényleg működik. Elnök úr, azt javaslom, hogy javítsunk egy hibát. És az in the next five years, a következő öt évet helyettesítsük azzal, hogy in this legislative term, azaz ebben a törvényalkotási ciklusban, ezt egyeztettem a jelentéstevővel, kérem ezt szavazzák meg. Ki a favore del Ki támogatja a szóbeli módosítót? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. K. Preambulum bekezdés 11-es módosító mellette ki van? Ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 29-es módosító következik mellette. Ellene? Ki tartózkodik? Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást. voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Il testo è approvato. Elfogadtuk a szöveget. Most a teljes állásfoglalásról szavazunk, név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. La seduta sospesa riprende a che ora? Ah, yeah. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a szöveget. Passiamo ora alle dichiarazioni. Most a szavazás.